Köszönöm szépen, Szájer úr. Kesdiáj eljárás következik. Ketten kértek szót. McGuinness asszonynak adom meg először a szót. Thank you, Mr. President. Just... Köszönöm, elnök úr. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ami a felhatalmazásos aktusokat illeti, és ezt az egész szakmai kérdést majdnem üres a ház, pedig ez egy nagyon sarkalatos része a jogalkotásnak. Hadd mondjam erről, hogy a mezőgazdaságban, amivel én eh, sokat foglalkoztam, még mindig nem zajlott le a kapreform, pedig már hónapokkal ezelőtt lezárult a határidő. Ezért nagyon fontos az önjelentése, és az új ház az új ciklusban majd ennek alapján vizsgálhatja meg, hogy hogyan lehet jobban jogot alkotni eh, fontos, amikor politikai megállapodásra jutottunk, hogy foglalkozzunk a delegált vagy végrehajtási aktusoknak a részleteivel is, és nagyon nehéz mindezt átlátni. A mezőgazdasági, az agrárpolitikában van három-négy olyan fogaskérdés, amiben márciusig nem sikerül majd megállapodásra jutni, úgyhogy ezek a kérdések fel fognak vetődni később. Sajnálom, hogy ilyen kevés szívesen hallgatják ezt a vitát, nagyon fontos ez a kérdés. Köszönöm. Igen, hát nagyon is igaza van, fontos lenne ez a vita. Paszeszko asszony. Köszönöm, elnök úr. A delegált jogi aktusok, illetve végrehajtási jogi aktusok kérdése Elég nehéz. Nehéz eh, ez a két kategória, két kategóriára való felosztás is. És most pont a ciklus eh, vége felé foglalkozunk ezzel. Nekünk az a kötelességünk, hogy védjük az európai polgárokat, eh, és megfelelő fellépéssel tudjuk kivédeni az esetleg a polgárok érdekeit sértő jogszabályokat is még mielőtt bizonyos jogszabályokat elfogadnak, akkor is van lehetőségünk az ellenőrzésre. A bizottság szakemberei és az Európai Parlament képviselői jó lenne, hogy még a delegált jogi aktusok elfogadása előtt tudnának konzultálni. Talán a legfontosabb területek a mezőgazdaság, illetve a kereskedelem, valamint a gazdasági és monetáris kérdések. Köszönöm, Baszeszko asszony, ezzel lezártam a spontán hozzászólásokat, és Györgyeva biztos asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr, és nagyon köszönöm Szájer úr, hogy ismertette velünk, akik még itt ülünk, de gondolom, hogy talán sokan hallgatják eh, még az interneten keresztül is az ön gondolatait, illetve olvassák a jelentését. A bizottság nevében világosan szeretném leszögezni, tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire hasznos és fontos, hogy legyen egy közös megközelítés a delegált és eh, implementáló jogi aktusokkal kapcsolatban. Az értelmezéssel összefüggő kérdések nagyon gyakran, túl gyakran felmerülnek a tárgyalások során. Ezért itt az ideje annak, hogy horizontális megoldásokat találjunk ezekre a visszavisszatérő problémákra. Ahogyan tudja, a bizottság tavaly három oldalú egyeztetésekbe kezdett ezekről a horizontális kérdésekről a delegált és végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatban. Ön is sok kérdést említett a hozzászólásában. Az egyik érzékenyebb kérdés maga a konzultáció. A folyamat eléggé leállt, és most köszönöm önnek, hogy egy új lökést ad ennek az akadozó folyamatnak, ami remélhetőleg azt eredményezi majd, hogy sikerül a delegált és végrehajtási jogi kapcsolatban tovább lépnünk. Egyetértünk nagyon sok tekintetben az ön jelentésében. Ez nagyon jó alapja lesz annak, hogy a jövőben keményen dolgozzunk tovább ezen. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az Európai Bíróság döntése várható a biocidekkel eh, kapcsolatos eh, ügyben. Itt is a delegált, illetve az implementáló jogi aktusokról van szó, és remélem, hogy ez majd nagyon hasznos iránymutatás lesz ez ügyben a számunkra. A eljárási kérdésekről addig talán nem kellene tovább egyeztetnünk, amíg nem hoztam meg a bíróság a döntését, ezt az iránymutatást. A három intézménynek mindenképpen együtt kell működni, hogy elfogadható megoldást találjunk ezekre a nagyon fontos kérdésekre. Azzal zárom, hogy az új parlament minden számára nagyon jó alap lesz az ön jelentése, és ezzel a közös megközelítéssel tudnak majd tovább lépni, ezért nagyon köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, Georgieva biztosasszony. Ezzel lezárjuk az eszmecserét, holnap 12-kor lesz a szavazás. Kedves kollégáknak, mindenkinek jó éjszakát kívánok, természetesen a bizottságnak, és ugye nem igaz, hogy a bizottság sose alszik. Lezárom az ülést.